minket előkészített a az egységes piacra történő belépésre, és azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk. És együtt kell dolgoznunk a különböző intézményekkel való együttműködésben is. Köszönöm szépen! A magyar szabad magyarázatokat most befejezzük, három óráig pedig fölfüggesztjük az ülést, háromkor folytatjuk.